adott állásfoglalásokat az abban megjelölt személyeknek eljuttatom. Ha önök is egyetértnek ezzel, kedves kollégák, egy hosszú év végéhez érkeztünk el, nagyon rövidnek tűnt ugyanez az év. Köszönöm mindannyiuknak az együttműködést, és mindannyiuknak jó haza.